Az elnök. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wznawiam posiedzenie. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit újra a plenáris ülésen. Az elfogadott pont, az elfogadott szövegeket már megtalálhatják a eh, napi renden, az interneten, most pedig az emberi jogok, a demokrácia és a